Colleagues, uh, good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégáink! Mint hogy a elnök ma nem lesz velünk, és az alelnökök sem tudnak itt lenni, Gönc asszony engedelmével, aki az ülés elején itt lesz, arra kértek, hogy uh, a ma délutáni ülést vezessem le. Remélem ez nem fog lázadásokhoz vezetni. Úgyhogy ahogy ahogy az érintett eh, szövegezők kérték, a következő napi rendi módosulásokra kerül sor. A négyes pontban, amely az euró és egyéb pénznemek hamisítás elleni védelméről szól, McIntyre asszony jelentése, 16 óra 15-kor kerül megvitatásra. Ezért eh, kezdjük az összes ponttal illetve a hatos ponttal, amely a Libe delegációról szól az EU-Lizában, tehát látogatásról. A Benova asszony módosi véleményéről szóló vitát ma el kell halasztanunk. A jelentéstevő kérésére a Gabriel jelentés, ami a nap 15-ös napi rendi pont, ugyancsak elhalasztásra kerül egy következő libeülésre ezen módosításokkal, hogyha nincs ellenvetés, akkor szeretném elfogadottnak tekinteni a napi rendet. Köszönöm. Most pedig eh, néhány koordinátori ajánlás. Először is eh, egy eh, szövegezői jelölés. Nagy érdeklődéssel látom, és bizonyos elégedettséggel, hogy engem javasoltak a 29 éves jelentéssel kapcsolatban, hogyha nincs túlságosan nagy ellen, sok ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen, nem láttam ellenvetést. Hármas napi rendi pont, a folyamatban lévő intézményközi tárgyalások állása MMF éves pénzügyi keret eh, trilógus elnökünk, eh, López Aguilar úr immár két közös trilógust is elnökölt, hogy a delegált aktusok ügyében, a pénzügyi programok összefüggéseiben, illetve a LIBE kompetenciájával kapcsolatban valamilyen megoldást találjunk. Olyan kompromisszumos megoldást kerestünk, amely az elnöke konferenciája és a koordinátorok számára is elfogadható, és amely korábbi, egyéb intézmények és korábbi eh, bizottságok eh, eh, megoldásainak a tapasztalataira alapoz. A bizottság DG Home elkötelezte magát, hogy írásban benyújtja a javaslatait, meg is kértük őket, hogy ezeket a javaslatokat juttassák el hozzánk legkésőbb szeptember 13-áig péntekig. Ezek még nem érkeztek meg. Az elnök természetesen eh, az árnyék jelentéstevőkkel és jelentéstevőkkel továbbra is eh, képviseli a parlamentet, illetve annak jogaihoz ragaszkodni fog, és bízunk abban, hogy az anyagok megkezését követően tovább tudunk lépni. Újabb trilógusra kerülhet sor szeptember 25-én. Az elnök ezen kívül be fog számolni Schulz elnöknek is, aki magas szintű trilógus fog tartani a következő hetekben. Kollégáim, most rátérünk az ötös napi rendi pontra, a C648 per 11-es Európai Bírósági ítélettel fogunk foglalkozni. Ez ugye arra vonatkozik, amikor egy kísérlet nélküli gyermek nyújt be több országban, több tagállamban menedékjog iránti kérelmet. Megadom jogi szolgálatnak a szót, hogy ezt az esetet bemutassák. Nagyon érdekes ez a parlament számára mint hogy egy közös politikai nyilatkozatban a Dublini rendelet átdolgozásához fűzték ezt annak idején. A bizottság elkötelezte magát amellett, hogy új jogalkotási javaslatot tesz, amelyben elfogadná a Dublini rendelet szövegét, amennyiben a bírósági eset módosításokat jelent ebben és itt ugye elsősorban a kísérlet nélküli, kísérő nélküli kiskorúak ügyéről van szó, akkor ennek következménye lehetnek, úgyhogy átadnám a szót a jogi szolgálatnak, hogy mutassák be az esetet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A Dublin 2-es rendelet értelmezéséről szól ez egy, ennek az átdolgozása részét képezte a menekültügyi csomagnak, amelyet közelmúltban fogadtunk el. Emlékeztetném önöket a Dublini rendelet felsorolja annak a kritériumait, hogy a felelős tagállamot hogyan állapítsuk meg, a menedékjogi kérelem iránt eh, felelős tagállam megalapítását. Annak érdekében csak egy tagállam legyen felelős egy menedékjogi kérelemért a rendeletben. Szerepel egy hierarchia és egy kritériumrendszer, illetve egy általános szabály arra vonatkozóan, hogy melyik tagállam ha felelős, azonban eh, bizonyos esetekben nem egyértelműen állapítható meg. Ilyen esetekben az első eh, benyújtás, az a tagállam a felelős, ahol először nyújtották be ezt a kérelmet. Továbbá a rendelet eh, olyan szabályokat is lefektet, amelyek olyan helyzeteket szabályozza, ahol egy tagállamban egy harmadik egy olyan tagállamban nyújtja be a menedékjogi kérelmét, amely nem a rendelet értelmében megállapított felelős tagállam. Az említett bírósági ügy egy Egyesült Királyság egyik bíróságától, feljebb, fellebbített bíróságától érkezett, előzetes döntéshozott iránti kérelem alapján történt. Arra vonatkozóan, hogy egy kísérő nélküli kiskorú, akinek egyik családtagja sem tartózkodik jogszerűen egy tagállam területén sem, eh, eritreai eh, kettő és egy iraki eh, származású egyén mm, két menedékjogot az Egyesült Királyságban. Másik tagállam területén sem tartózkodik jogszerűen egyiküknek sem családtagjuk, megállapította a bíróság, hogy e, az Egyesült Királyságon e, kívül máshol, Olaszországban és Hollandiában ebben az esetben is benyújtottak menedékjogi kérelmeket. E, a kérdés az, az merült fel, hogy pontosan az említett két tagállamba a kiskorúakat, a kísérő nélkül kiskorúakat áthelyezhetik el. Ugyanakkor ezt megfelebezték, és az Egyesült Királyság illetékes hatóságai úgy döntöttek, hogy a szorványteljes záradék alatt felülvizsgálják ezt. De a Dublin rendelet hatos cikkének értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatalt kért az érintett bíróság. Először is az a kérdés merült fel, hogy a kísérő nélküli kis korúnak tartozókodik egy családtagja valamely tagállam területén. Hogyha igen, akkor ez a tagállam válik felelős tagállammé, tagállammá a kiskorú jófelfogott értel érdekében. Az említett három kiskorú esetében családtag nem tartozkodott az Európai Unió egyik tagállamában sem. Ilyen esetben az a tagállam, a felelős tagállam, ahol a kiskorú a menedékjog iránti kérelmét benyújt, eh, benyújtotta. De mivel akkor, hogyha több mint egy tagállamban nyújtott be ilyen kérelmet az, az a kiskorú, mint ahogy ez ebben a három esetben is előfordult. A hatos cikk e, ilyen esetekre megoldást nem nyújt. A hatos cikk volt, talán emlékeznek, a tanács és a parlament eh, között az egyik legvitatottabb kérdés. Éppen azért, mert nem volt világos a szabály. Majd erre visszatérek, hogyan döntött a bíróság. A bíróság úgy döntött, hogyha a kísérő nélküli kiskorúnak egyik családtagja sem tartózkodik jogszerűen semmelyik tagállam területén sem, és több tagállamban nyitott be menedékjog iránti kérelmet, akkor az a tagállam, a felelős tagállam, ahol a kiskorú menedékjog iránti kérelme nyújtását követően tartózkodik. Ehhez az ítélethez úgy, döntéshez úgy érkezett el a bíróság, hogy megvizsgálta a vonatkozó rendelkezések tartalmát, és megállapította, hogy nem derül ki a jogszabály szövegéből, hogy az első, második vagy harmadik menedékjogi kérelemről beszél-e a szöveg, hiszen voltak, akik az általános rezidális szabályra vonatkoztak. A hatos cikk az egyetlen olyan rendelkezés a rendeletben, amely minden kiskorúakra vonatkozó helyzetet le kell, hogy fedjen. Ugyanakkor a rendelet célkitűzését figyelembe véve, ami a menedék jogeljáráshoz való egyértelmű hozzáférést garantálja, a, ezen belül is a hatos cikk, amely elsősorban, vagy konkrétan a kísérő nélkül kiskorúakra korlátozza rendelkezéseit. Ezek alapján, mivel a kísérő nélküli kiskorúak különösen veszélyeztetett csoportot jelentenek, az a bíróság, az Európai Bíróság úgy döntött, hogy a kísérő nélküli kiskorú helyzetét egyáltalán nem javítja az, hogy egy másik tagállamba őt a hatóság döntése által át, mint egy áttelepítik. Így átzárásképpen a bíróság úgy döntött, hogy ez a fajta értelmezés a gyermek vagy a kiskorú legjobb érdekeinek szem előtt tartását szolgálja, ami alapelv minden ilyen esetben hiszen a, már egyébként is ott tartózkodik abban a tagállamban, amelyet most az új értelmezés szerint felelős tagállamként megjelölnek, így tehát a bíróság így értelmezte a hatos cikket, ahogy azt egyébként korábban hatos, most már nyolcas cikk esetében is a tanács és a mm, bizottság, a parlament és a bizottság kívánta tisztázni, kétes esetekben a kiskorú érdekeinek szem előtt tartásával kell meghozni a döntést, és éppen ezért úgy érzi az Európai e, Bíróság, hogy a tagállamok közötti eh, költözés felesleges a kiskorúak eh, számára, és nem szolgálja az éreküket, ezért már felmerült ez a tárgyalások során is, ugyanakkor a tanács azt mondta, eh, amikor a Dublini rendeletről szóltak, folytak a tárgyalások, hogy ez a forum shopping gal való visszaéléshez vezethet, ezért a Dublini rendelet 8-as hivatkozás szerepel arra, hogy az a felelős szolgálom, ahol benyújtotta a menedékjog iránti kérelmét a kiskorú, arra viszont nem hivatkoztak, mi van akkor, hogyha több helyen is megtette ezt. Ugyanakkor egy közös nyilatkozatban megállapodtak az intézmények, amely egyébként megjelent a hivatalos labban is a Dublini rendelettel együtt, mi szerint a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát az Európai Bizottság átgondolja, amint megszületik a, ebben az ügyben az ítélet, de legkisebb 2016 júliusára. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottságnak most már itt az a dolga, hogy a bíróság döntését elemezze, és ez alapján Eh, új javaslatokat tegyen, ami egyébként a bíróság jelenlegi döntése, Dublini rendelet 8-as cikkének eh, mm, értelmezésében nagyon fontos, legalábbis amint eh, hatályba lép ez. Uh, Köszönöm szépen, néhányan szót kértek, hallgassuk meg őket, és utána majd a akkor Ryan úrhoz, a bizottság képviselőjéhez fordulok. Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, hogy ismerjem, hogy ebben a házban, ebben a szakbizottságban nem ritkán, nem gyakran fordul elő, hogy meghatja az embert a jogi szolgálat azzal, amit előad. De ma ez előfordult. És emlékszem rá, amikor ön, elnök úr, és más árnyők, előadók is foglalkoztak ezzel a dokumentummal, és hogyan harcoltunk, és hogyan próbáltunk meg mindent, hogy elérjünk valami eredményt. Úgyhogy köszönet ezért önnek és mindenkinek, néha csoda is történik. Mindenki tudja, hogy a közös menedékjogot júniusban fogadtuk el a Dublin 3-mal kapcsolatban, ennek is én vagyok a raportőre ennek a dokumentumnak, és az egyik a legvitatottabb téma, az egyik legnagyobb akadály, az volt, hogy mit tegyünk a kíséret nélküli fiatalkorúak ügyében, és hogy hol kell megvizsgálni a meneték jogi kéremeket. A korábbi Dublini jogszabály azt mondta, hogy abban az országban, ahol benyújtották a kérelmet. A legtöbb esetben ezt úgy értelmezték, hogy vissza kell küldeni a kíséret nélküli fiatalkorút az Európai Unióban való belépési pont országába. A bizottság és a parlament ki akarta ezt pontosítani akarta azzal, hogy kiegészítették, hogy ahol legutoljára beadott menedékjogi kérelmet. A tanács azonban azt szerette volna, hogy azt írják bele a szövegezésbe, hogy ahol az első menedékjogi kérelmet benyújtotta, és nem volt lehetséges kompromisszumot elérni ez ügyben. Végül megtartottuk a régi jogszabályszövegezését, de kiegészítve azzal, hogy feltéve, hogy ez a kiskorú legjobb érdekeit szolgálja. És ez a jogszabály utalt a bírósági ítéletre, itt most, most hallottunk, hogy ismertettek. Tehát mind a három intézmény megállapodott abban, hogy amikor megszületett a bírósági ítélet, akkor a bizottság ezt a cikket újra átfogalmazza az ítélet szellemébe. Nagyon örültem, hogy láttam az ítéletet, mert ez bebizonyítja azt, hogy mi valóban jól interpretáltuk, interpretáltuk a jogszabályt, és a kiskorúakat sosem fogjuk szükségtelenül ide-oda dobálni a kontinensen. És annak a tagállamnak a felelősségei maradnak, ahol tartózkodnak pillanatnyilag. Úgyhogy nagyon szeretném látni, hogy a tagállamokban milyen jól fogadják ezt az ítéletet. Számomra egyértelmű, hogy a kíséret nélküli fiatalkorúkat nem szabad a Dublini transfer keretében ide-oda mozgatni. Tehát szeretném tudni a bizottságtól, hogy ezt végrehajtottak a tagállamokban, és tiszteletben tartják-e. Én úgy veszem, hogy a bizottság az ítélettel összhangban, majd beszámol megint a parlamentnek, hogy hogyan írják át a 8.4-es cikket, hogy a Dublini új <clears throat> szabálynak megfelelően szövegezzék meg. Én egyszerű kérdést fogok föltenni, bizottság, mikor? mikor tesszük ezt meg. Ezzel zárnám is úgy, hogy várom a választ. Elnök, majd persze lehetőséget kap a bizottság, hogy válaszoljanak a végén. Pikström asszony, én is köszönöm önnek a munkáját, amit belefektetett ebbe az ügyben. Nagyon sokat dolgozott ezzel kapcsolatban. Úgyhogy majd meglátjuk, mit mond a bizottság. Zippel Köszönöm szépen. Wikström kollégához hasonlóan most már nagyon rövidre foghatom a mondani valómat. Engem az érdekel, hogy az ítélet az egy dolog, és a másik dolog az, hogy a gyakorlatban ez hogyan valósul meg, hogyan valósítják meg, úgyhogy a kérdésem az, következtetésként mit vonnak le, mert egyértelmű, hogy a menedékjog áll az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az, hogy a kíséret nélkül kiskorúakkal hogyan bánunk. Nyilvánvalóan erről nagyon nagy lesz a vita, úgyhogy én szeretném azt megjegyezni, hogy a Dublini rendeletben én úgy gondolom, hogy nagyon rugalmatlanak a jogszabályok, és ezt nem tartom kielégítőnek, mert azt eredményezik, hogy a menedékjogot kérő függően attól, hogy hol kért a menedékjogot, ennek megfelelően különbözőféle eljárásban minősül. Úgyhogy itt ezen belül még külön problémát okoz az, hogy mit kezdünk a kísérő nélküli kiskorúakkal, úgyhogy szerintem az a fontos, hogy a kiskorúak érdekeit védjük minden áron. Elnök, köszönöm. Morvai asszony. Köszönöm szépen. Magyar nyelven szeretnék beszélni, annál is inkább, mert a probléma egyre inkább érinti az én hazámat, Magyarországot is egyre nagyobb számban jönnek menedékkérők menekültek magyarországra legutóbb nagy port vert fel és nagy feszültséget szült hogy debrecenben nylt meg egy újabb menekült befogadó állomás. tisztázunk egy elvi kérdést akár gyerekekről van szó mint ami a mai témánk akár felnőttekről az hogy százezrek hagyják el a harmadik világbeli hazájukat nagyrészt a nyugati világ által okozott igazságtalan háborúk következtében illetőleg a globális gazdaság igazságtalanságai következtében ebben semmiféle örvendetes nincsen ebben jó dolog nincs ez egy kifejezetten rossz dolog rossz dolog azoknak akik elhagyják a hazájukat és rossz dolog azoknak akik a mindezzel járó társadalmi feszültségeket eh, elszenvedik a befogadó országokban. azt hiszem hogy ezt eh, vita nem kellene hogy eh, övezze a gyerekekkel kapcsolatban még mindig nem értem azt már többször elhangzott ebben a bizottságban is az az alapkérdés hogy egyáltalán mi ez a fogalom hogy felnőtt nélkül felnőtt ksérő nélkül európába érkező menekült kérő kiskorú. nem értem a fogalmat hogy kerülnek ide ezek a gyerekek? netán emberkereskedelem áldozatai? ha igen mert gondolom hogy nem kell fel egy tz éves gyerek valahol a harmadik világban egy reggel és mondja azt hogy azt hiszem elmenekülök elmegyek szerencsét próbálni egyedül európába. ilyen egyszerűen nincsen. vizsgálta valaki hogy ennek a tömeges jelenségnek mi az oka? e vagy más? ha igen akkor indultak e tömeges büntetőeljárások ennek a feltárására hogy hogy kerülnek ide a gyerekek? ez az első kérdésem. a másik kérdésem pedig elhangzott itt a szakértőtől akinek köszönöm szépen én is az előadását hogy az elbráláskor a ksérő nélkül európába érkező kiskorú gyermekek menedékkérelmének az elbrálásakor ugyanúgy mint a gyermeki jogok terén mindig a gyermek mindenek feletti érdekét veszik figyelembe. kérdem én hogy van e ezekben az eljárásokban olyan személy és olyan szakember aki esetleg a gyereknek a hazáját képviseli és a gyereknek azt az érdekét hogy joga van ott felnőni ott élni ahol megszületett ahhoz a közösséghez ahhoz a családhoz tartozni ahol született azt a nyelvet beszélni és egyáltalán védi e valaki a gyereknek ezt az érdekét vagy pedig vélelmezzük azt hogy a harmadik világ mindenképpen minden körülmények között egy szörnyű hely ott gyereknek helye nincsen tehát minden gyereket ide kell menteni európába akkor viszont nem vagyunk e adott esetben mi is valamilyen formában gyermekkereskedők? köszönöm szépen! Um, just, I think, to um, Köszönöm. Képviselő asszony, csak hogy kicsit tisztában lássunk, igazából ma az Európai Bíróság vonatkozó döntéséről vagy határozatáról beszélünk. Nem az kísérő nélküli kiskorúak ügyét annak teljességében tárgyaljuk, hiszen ez egy sokkal szélesebb kontextus lenne. Éppen ezért a parlament által elfogadott állásfoglalás fényében tükrében kell ezt látni. Ugye múlt héten Strasbourgban e, fogadtuk ezt el a Griezbeck jelentés formájában, illetve ezzel párhuzamosan komoly munka folyik, folyt annak érdekében, hogy e, azok az emberes, emberkereskedőkkel és egyéb felnőttekkel valamit kezdjünk, akiknek köszönhetően ide kerülnek Európába ezek a harmadik országbeli kísérő nélküli kiskorúak. Így tehát a kísérő nélküli gyermekek, kiskorúak nagy problémakörének egy apró kis szeletét vizsgáljuk most csak, az Európai Bíróság vonatkozó döntését, illetve a vonatkozó jogszabály e, sajnálatos, e, vagy nem sajnálatos szubjektivitását. Hallottuk a jogi szakértők szempontját, álláspontját, Nyilván a jogászok az egyszerűséget, a teljes tisztán és világosan fogalmazó jogszabályokat szeretik, ugyanakkor kiskorúak esetében sokszor nem fekete-fehér a helyzet, és sokszor rugalmasan, szubjektívan kell vizsgálnunk a kérdést. Ezért, hogyha megengedik, akkor most az Európai Bizottsághoz fordulunk, és kérjük, hogy az Európai Bizottság próbáljon meg válaszolni a felvetett kérésekre. Osztályvezető helyettes Ryan urat eh, kérem, hogy próbáljon meg felnőni a feladathoz és válaszolni a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr! Malmström biztos asszony a plenárison Strasbourgban mm, mm, a menedékjogi csomag elfogadása apropóján említette ezt, hogy mennyire fontos számukra ez a kérdés fontos a bíróság vonatkozó ítélete vagy határozata is, ami a jelenlegi Dublini rendelet értelmezését tisztázza. Maga a jogszabály szöveg változatlan, ugyanakkor most már tisztában látunk az ügyben, hogy mit is jelentenek a szavak, mi ként kell értelmezni ezeket a rendelkezéseket, tagállamok, gyerekek tagállamok közötti felesleges mozgatása elkerülendő, éppen ezért a kiskorú menedék jogi kérelmét abban a tagállamban kell elbírálni, ahol tartózkodik. Az Európai Bizottság természetesen készen áll eleget tenni a vállalat feladatának, amit a közös nyilatkozatban és a Dublin rendelet elfogadásakor tettünk, és átgondoljuk, hogy a 8.4-es cikket elemese módosítani, hogy amennyiben igen, akkor ez egy célzott módosítás lenne, erre a konkrét rendelkezésre korlátozódna. Házon belül egyelőre folyik a e, egyeztetés arról, hogy ilyen módosításra szükség van-e valóban. Egy olyan módosítás, amely a vonatkozó rendelkezés értelmét tisztázná, megvilágosítaná, lenne az optimális megoldás. Ugyanakkor az Európai Bíróság döntése napnál is világosabb, ráadásul közvetlenül hatályos, így nem biztos, hogy érdemes módosítani magát a jogszabályt szövegileg, ezért erről még folyik az egyeztetés. Amennyiben ilyen javaslatot tenni kívánunk, akkor az Európai parlament és a tanács fogja majd ennek a javaslatnak eh, eh, a jövőjét, eh, sorsát meghatározni, eldönteni. Vannak olyan politikai megfontolások is, amelyekről én most nem beszélnék, nem vagyok abban a helyzetben, hogy most és itt erről bővebben szóljak. Felmerült az a kérdés is a képviselők részéről, hogy a tagállamok mennyire vagy hogyan fogják alkalmazni az Európai Bíróság ezen határozatát vagy döntését, hiszen júniusban született meg ez a ehm, döntés. Az Európai ehm, Bíróság döntései közvetlenül hatályosak, alkalmazandóak és a közösségi jóanyag szerves részét képezik az első naptól kezdve. Fel hívtuk erre a tagállamok figyelmét is egy olyan ülésen, amely a bíróság döntését, döntésének megszületését követően került megrendezésre. A közösségi jogszabályok végrehajtását a monitoring folyamat keretében folyamatosan figyelemmel követjük, és természetesen amennyiben információt szerzünk arról, hogy egy tagállam nem tartja tiszteletben az Európai Bíróság ezen ítéletét, akkor formális eljárást is, eh, jogsértési eljárást is hajlandóak vagyunk nyitni az érintett tagállam ellen, hiszen egyértelmű, hogy az Európai Bíróság mit és hogyan döntött ezügyben. Köszönöm. Köszönjük, főosztályvezető helyettes úr. Reméljük, hogy az Európai Bizottság folyamatosan beszámol majd arról, hogy eh, tagállamok érvényt szereznek ennek a bírósági döntésnek, vagy sem. Rendben, hölgyeim és uraim, lépjünk tovább a következő napirendi pontra. Ma erre módosított napirend szerinti napirendi pontra. Libe Bizottság küldöttség látogatása a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség nagyméretű szemtes technikai rendszerének üzemeltetési igazgatását végző Európai Ügynökség, röviden EU-LISA központjában. Tallinn, Észtország eh, a helyszín ennek. 2013. április 29-30-án került sor erre a látogatásra. Ez az ügynökség felelős a SZIS-2 és irodax működtetéséért. Tavaly állt föl ez az ügynökség. Tallinnban található a központja, hogy azt említettem. Áprilisban jártunk ott. Quayler és Luan kollégák vettek részt ezen a ködöttségen. Strasbourgban eh, június-júliusban meglátogathattuk a, a technikai központját, ahol maguk az adatbázisok fizikailag megtalálhatóak. Ezért most Kvéla úrnak adom meg a szót, parancsoljon, hogy számoljon be a látottakról. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. ön is említette, Észtországban jártunk, illetve Strasbourgban is, tehát több helyszínen, Nos, különböző feladatokkal, különböző témákat vizsgálva vizsgáltuk, látogattuk meg a helyszíneket. A titkárság nagyon jó munkát végzett, viszont a parlament néha megnehezíti azokat a látogatásokat, amelyek Strasburgi héten pont Strasbourgba Eh, irányulnak. Ez elég furcsa. Eh, Észtországban találkoztunk az EUDIZA ügynökség vezetésével. És így beleláthatunk abba, hogy egyetlen Észtországban milyen a helyzet, Rövid időt töltöttünk ott, és el kell, hogy mondjam, hogy azt mégis láttuk, hogy ez az ügynökség teljesíti azokat a feladatokat, amiket kiróttak neki. Ugyanakkor azonban van egy problémájuk, legalábbis akkor volt, nevezetesen egy aszimmetrikus helyzet alakult ki a személyzetet illetően. Mi történt? Nagy nehézségek merültek fel, az ügynökségben, ugyanis voltak bizonyos bérezési elvárások, ugyanis a béreket ahhoz szabták, hogy mik az észt átlagbérek, ugyanakkor azonban így nagyon nagy egyenlőtlenségek alakultak ki. Ha valaki állást keres az Európai Unióban, akkor nyilván egy olyan állás helyet próbál megpályázni magának, ahol a bérek magasabbak. Például így előfordulhat, hogy Strasbourgban az ügynökségnél minden helyet betöltöttek, mert a vérezési együttható nagyon magas, de Tallinnban nem sikerült elég munkaerőt találni. Tehát egyértelműen azt mutatják az adatok, hogy Strasbourgot sokkal többen választják munkahelyül, mint Tallint. Tehát akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy a bérezési együtt ható számításakor hogyan változtathatunk a helyzeten, hogy vonzóbbá tegyük a munkahelyeket Tallinnban. Mert ahogy is, ahogy mondtam, a bérek olyan alacsonyak, hogy egyszerűen jó minőségű munkaerőt nem tudott találni magának az ügynökség Tallinnban. Lehet, hogy önöknek ez nem tűnik túlságosan fontosnak, de ez egy hatalmas ügynökség, amelynek igen széles körű feladataik vannak IT területen, és tényleg nagyon szükségük van arra, hogy magasan képzett személyzetet vehessenek fel, akik valóban értenek az információs technológiákhoz ha ilyen szakértelmet elvárunk, akkor ezt megfelelően jutalmaznunk is kell, tehát ebben különleges ez az ügynökség. A végkövetkeztetéseket levontuk a jelentésünkben, és zöld utat, szabad utat adtunk az ügynökségnek, nagyon jónak tartjuk a munkájukat, amit eddig elvégeztek. Nem csak Észtországban, hanem Franciaországban is az a helyzet, hogy megfelelően ellátják a feladataikat, és megpróbálják megkönnyíteni az ügynökségek munkáját, például, hogy az ügynökségek által bérelt épületért bért, bérleti díjat nem kell fizetni. Sajnos ugyanezt nem tudom elmondani az Ausztriai ügynökségről, ahol igen magas bérleti díjat kell fizetni az ügynökségnek. Aztán mi a jelentésünkben tettünk egy ajánlást is. Nevezetesen azt, hogy az ügynökség működjön szorosabban együtt a tagállamokkal, és hogy a nemzeti szakértőknek a szakértelmét vegye igénybe a SIS-2 képítésével kapcsolatban. Általában véve a látogatás nagyon jól zajlott le, és mindenki, aki most az ügynökségben dolgozik, akár Strasbourgban, akár Tallinnban, mindenki tényleg azt mondja, hogy nagyon pozitív jelenség az, hogy ez az ügynökség megjelent. Köszönöm szépen. Mielőtt Szipol képviselőtnek magadom a szót, hagyd tegyek fel egy kérdést. Ha jól értem, ezek az ügynökségek a tagállamok több tagállamban helyezkednek el, és a tagállamok ajánlatot tesznek arra, hogy melyiket szeretnék befogadni. Említette, hogy a fizetésekben, az alkalmazottak fizetésében különbségek vannak a különböző helyeken, illetve ugyanígy különbségek vannak a létesítmények Eh, költségében. Nos, átláthatossági szempontból, objektív költségvizsgálat szempontjából, hely, szín szempontjából úgy gondolja, hogy eléggé átláthatóak ezek a költségek és kiadások? Hogy működik ez eh, a válasz nem hiszem, hogy az átláthatósága a probléma lenne, ezzel nincs gond. Tudjuk, hogy Franciaország költség nélkül, tehát ingyenesen bocsátja rendelkezésre a létesítményeket, ugyanez a helyzet Észtországban is, nagyon erős diplomatikai erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy az ügynökség oda kerüljön, ezért ingyen ajánlották föl a létesítmény használatát Ausztriában, nem ez a helyzet. Tehát átlátható, hogy mi, mi hol mennyibe kerül. Ami a fizetéseket illeti, van egy európai politika, amely nem csak ezen időség kapcsán érvényesül, amely szerint a fizetés javadalmazás szintje az adott országban összefüggésben van egy bizonyos módon az ügynökség által helyben felkínálható jövedelem szinttel. Ez nem túlságosan jó politika, mert hogyha magas szintű végzettsége, magasan kvalifikált emberekről beszélünk, akik azonban nem hajlandóak nem tudom, hogy fogalmazom meg ezt angolul, nem hajlandóak pályázatot benyújtani egy olyan intézményhez, ahol alacsonyabb fizetést kapnának, mint amit egy korábbi munkahelyükön egy másik intézménynél elértek. Nos, tudok erre példát is mondani. Vannak olyan emberek, akik a bizottságban ezen a területen, Brüsszelben dolgozva, nem is reagáltak a pályázati kiírásra, hogy Észtországban menjenek dolgozni, mert kevesebb fizetést kaptak volna. És kénytelenek voltak, volt olyan helyzet, ahol kénytelenek voltak az összes jelentkezőt elutasítani, mert olyan emberek jelentkeztek ezekre a munkahelyekre, akik nem feleltek meg a követelményeknek. Tehát a fizetések szintje és az adott hely között összefüggések tekintetében azt javasolnám a Költségvetési Szakbizottságunknak, hogy elemezzék hogy az ösztönzési szempontból nem teszek kárt az, hogy, hogy szeretnék magasan kvalifikált embereket alkalmazni, és ehhez viszont talán ezt az együtthatót valamilyen módon módosítanunk kellene. Ez ugye nem a mi szakbizottságunk feladata, más bizottság dolga, ez de érdemes lenne meggondolni. Elnök, köszönöm szépen, Szipol asszonynak meg a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Coelho úr egy olyan problémát említett, amely biztos vagyok benne, hogy nem csak az EU-LISA ügynökségre, programra érvényes. Nagyon sok helyen, például a biztonság területén, különösen rendőrség és igazságügyi kérdésekben gyakran látjuk azt, hogy azok, akik szakértők ezen a területen nem akarnak közszolgálatba lépni, mert a magánszférában sokkal jobban megfizetik őket. Pontosan az információs technológiák területén az akkor a kérdés most, hogy mennyire képesek az ilyen szinten megfizetett szakértők elvégezni azt a minőségű munkát, amit várunk tőlük. Coelho úr mondta, hogy jól ellátják most a munkát, csak éppen nem lehet embereket találni. Áprilisban volt ez a látogatás, úgyhogy most akkor rákérdeznek arra, hogy a látogatás során a nagy adatgyűjtésre, a SZISZ-2 adat gyűjtésére vonatkozóan foglalkoztak-e ezzel, hogy hogyan megy a munka, illetve hogyan lehet azt megállapítani, hogy az adatok, amiket gyűjtenek, biztonságban vannak-e. Nem juthat-e senki hozzájuk, hogy lemásolja őket, és nyilvánossá tegye őket. Ez egy nagyon érdekes kérdés lenne. I don't know, Mr. Coelho, whether you like... Nem tudom, hogy szeretne reagálni erre. Igen, köszönöm szépen. Amennyire tudjuk, nem merült fel semmilyen probléma az európai hálózattal kapcsolatban. Hogy őszintén fogalmazzak, az a két eset, amelyről én tudok, amikor adatkiszivargásra került sor, ott a tagállami szintű eh, ellenőrzés hiánya volt az ok. Az én véleményem szerint Európai Parlamentként arra kell megkérnünk a tagállamokat, hogy mérjék fel, hogy a saját csatlakozásuk az európai hálózathoz eléggé biztonságos-e ahhoz, hogy ezeket a problémákat jövőben elkerüljék. Most azonban ezeket, ezt az új ügynökséget nem vádolhatjuk, sem az európai, parla, európai network hálózatot, a kapcsolatban, hogy rosszul működnének, mert hiszen jól működnek. Egyetlen olyan eset volt csak, amikor adatszivárgásra került sor. If I understand from the secretary... Elnök, tehát ha jól értem, akkor eh, e, e, levelet fogunk írni ezen állásponttal kapcsolatban a bizottságnak. Eh, remélem ez segíteni fog. Szeretne valaki felszólalni? Nem. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy nincs ellenvetés. Örömmel fogadtuk ezt a jelentést. Köszönjük Kvelyú úrnak a munkáját. Köszönjük az ebbe befektetett energiát. Hölgyeim és uraim, van még egy e, ügyünk, napirendi pontok, amely csak 4.15-kor kellene, hogy e, sorra kerüljön. Ez egy ilyen nyugodt hétfő délután. E, meglepett már az is, hogy bárki Németországból ideért. Attól tartok, hogy egy kicsit fel kell függesztenem az ülést, és 4 óra 15-kor folytatjuk a következő napi rendi ponttal és elnézést eh, eh, kérek mindazoktól, akik eh, ezen napirendi pontot követően még dolgoznának, akiknek dolga lenne, de hát most akkor ez van. Ladies and gentlemen, welcome back. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Frissítő szünet után. Lépjünk tovább a négyes napi rendi pontra. Üdvözlöm azokat, akik visszatértek, és azokat is, akik most jelentek meg körünkben először. Tehát négyes napirendi pont az euró és egyéb pénznemek védelme, a hamisítás ellen a bűnügyi jog, a büntetőjog eszközeivel. 2000 per 383 per JHA jelű keret eh, tanácsi eh, keret helyettesítése. Nos, McIntyre asszony 10, június 18-19-én bemutatta a véleménytervezetét, azóta 57-es darab módosítót nyújtottak be, eh, ugye más esetekben több ezer is befut, Először a jelentéstevőnek szeretném megadni a szót, utána az árnyék jelentéstevőknek, akik itt vannak, majd azoknak a képviselőknek, akik szeretnek megszólalni, és ezt követően megkérem a bizottságot, hogy eh, legyen olyan kedves és fejtse ki véleményét a vitával kapcsolatban, illetve a benyújtott eh, módosítókkal kapcsolatban. Tehát először megint a szűnnek, adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés egy olyan módosít, olyan javaslatról szól, amely általában a pénzhamisítással foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy az euró hamisítása a fogyasztók és a vállalkozók számára is fenyegetés, és olyan ö, vonatkozása is vannak a szervezett bűnözés révén, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az első jelentés tervezetem kapcsán folytatott vita, eh, vitára hivatkozva eh, azt kell mondjam, hogy csak néhány olyan terület van, ahol nem értünk egyet. Az egyik a területiség kérdése. Eh, ezzel kapcsolatban már egy módosított, én magam is benyújtottam, ennek értelmében a tagállam legyen az élvonalában annak eh, a kérdéskörnek, hogy ugye a joghatóság hogyan is kerül meghatározásra. Én nem hiszem, hogy ez túlságosan sok embert eh, különösebben felizgatott volna. A második jelentős pont pedig a minimum szankciók kérdése. A bizottság eh, egy harmonizált megközelítésben hisz a büntetőjogi eszköztár tekintetében. Azonban vannak olyan tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy ezek a fajta minimum szankciók túlságosan ambiciózusak lennének, és nem felnek meg a szubszidiaritás elveinek. Azt is gondolom azonban, hogy a tagállamok közötti különbségek miatt a harmonizált minimumbüntetés rendszere valószínűleg nagyon, eh, nagyon heterogén, elrettentő hatással bírna uniós szerte, és ezért nem lehet eh, kellőképpen hatékony, sőt, eh, több képviselő módosítója a minimum szankciókkal foglalkozik, és nagyon sok egy irányba mutat. Nagyon hálás vagyok Stifler Tavares, Tavares és egyik képviselőknek, Papadopoulou, eh, De Jong és, Mr. és Voss, eh, De Voss uraknak is. Eh, Fajon asszony módosítóival kapcsolatban vannak egyes problémáim, bizonyos problémáim, de a 39-es és az 57-es módosítóját nagy örömmel fogadtam. Vannak más módosítók, ahol vannak, felmerülnek kérdések bennem, de úgy gondolom, hogy ahelyett, hogy túl sokat beszélnék ezekről, jobb lenne, hogyha ezekről árnyékjelentéstevői ülés alkalmával tartnánk egyeztetést. Fontos látnunk, hogy ez fontos ügy, és van pozitív út irány előre, ezért nagyon hálás vagyok az együttműködésért és a segítségért, amelyet az összes jelentéstevőt, árnyékjelentéstevőtől kaptam. Wikström képviselő is köztük volt, nagyon sokat segített nekem, és remélem, hogy hamarosan egy jó megállapodást tudunk elérni. Very much. And, um... Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót, akik szeretnének hozzászólni. Streifler asszony. Beaucoup, euh, Monsieur le Président. Donc... Köszönöm. Elnök úr, a tanulmány eh, alapján az Európai Bizottság eh, arra a következtetésre jutott, hogy az euró eh, hamisítás ellen tagállamok különböző szabályokat fogadtak el, illetve különböző büntetési tételeket állapítottak meg. Az irányelv javaslat egy minimális büntetési tételt vezetne be, 6 hónap és 8 év között előtti eh, időszakban állapítaná meg azt, hogyha fizikai személyek eh, pénzhamisításban vesznek részt. Ezek a rendelkezések azért szükségesek, mert egyes tagállamok eh, csak minimális büntetést vagy pénzbüntetést alkalmaznak a pénzhamisítók ellen, ami egész egyszerűen nem elég, nem elég szigorú fellépés, így tehát a forum shoppinggal visszaélve a pénzszabadítők tovább folytathatják a munkájukat. Az Európai Bizottság javaslatához több módosító javaslatot nyújtottam be. Először is a tagállamok a, bünt, a börtönbüntetés mellett másfajta hasonló súlyosságú büntetést is kiszabhatnának. 6 hónap és 8 év közötti minimális és maximális büntetési tételeket én meghagynám, és ezt Európai Uniós szinten is bevezetném. Ugyanakkor a, igazából a bűncselekmény súlyosságát nem lehet nem lehet megállapítani csak az összeg, az érintett összeg alapján, hiszen ugyanaz az 5000 euró a gazdagabb vagy a szegényebb tagállamokban nem ugyanazt tükrözi, nem ugyanazt a helyzetet írná le, ezért remélhetőleg erre a problémára egy rugalmas megoldással tudnánk választ adni. Köszönjük, Fájan asszony következik. Um, Köszönöm. Elnök úr, köszönöm, szlovénul folytatom. Um, köszönöm tehát, szlovénul is, elnök úr. Szeretnék a, e, gratulálni és köszöntet mondani az előadónknak, hiszen kiváló munkát e, végzett McIntyre asszony a benyújtott módosító indítványokról eh, árnyékelődői ülésen majd eh, fontos lesz beszélni. Az Európai Bizottság javaslata alapvetően jól megfogalmazott javaslat. Jó magam tíz módosító indítvány nyújtottam be. Ehhez mindösszesen. Az eurót próbáljuk védeni a pénzhamisítók ellen. És aktuális pillanatban érkezett ez a javaslat, hiszen a gazdasági és pénzügyi válság még messze nem ért véget, ami igen csak komoly motivációt jelent a pénzhamisítók számára. Bármiféle olyan intézkedés, ami felép a pénzhamisítás ellen, üdvözlendő. A minimális szankciók kérdésében, nos itt várható a tanácssal folytatott tárgyalások során, ez lesz várhatóan a legingoványosabb terület, ez lesz a leg nehezebb pont, hiszen már itt a házon belül is a frakciók álláspontja jelentősen eltér, akár csak a tagállamok büntetési tételei is tagámról tagámra jelentősen eltérnek, éppen ezért a forum shoppinggal visszaélve próbálnak próbálják a legkisebb büntetése, mint egy megúszni ezt a hamisítok. Úgy vélem, hogy a minimális büntetési tételek bevezetése célra vezető lenne hat hónap börtönbüntetés a minimális büntetési tétel Szlovénia esetében, nekünk tehát ez nem okozna problémát, ez pont megegyezik az Európai Bizottság javaslatával. Úgy vélem, hogy erről minél hamarabb beszélnünk kell, hiszen több hasonló dosszéval is foglalkozik ezzel párhuzamosan az Európai Parlament. Remélem, hogy sikerül majd az előadóval is ezügyben közös álláspontra jutni, és minél hamarabb le tudjuk zárni ezt a dossziét. Köszönöm. Köszönjük. Wikström asszony a következő a sorban. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm a McIntyre jelentéstervezetet. Úgy gondolom, hogy bölcs álláspontra helyezkedett. Osztom is a véleményét, amelyet amit már mások is említettek, miszerint minimális szankciókat ne vezessünk be. Több tagállamban nincsenek minimális büntetési tételek, általában a jogrendben a bírói függetlenség és az arányosság elvének tiszteletben tartása miatt. Ez az alapvető elvekkel a nemzeti büntető jogi rendszerek függetlenségét károsan érinteni, úgy vélem, hogy a módosítók többsége ebbe az irányba mutat, és biztos vagyok benne, hogy a parlamentben az előadó asszony segítségével zödágra tudunk majd vergődni. Ez ügyben is közös álláspontot kialakítunk. Köszönjük, mondja az elnök. Taváres vagy ilyen kollégákat ma délután nem látom, nem tiszteltek meg bennünket a jelenlétükkel, ezért Matyő asszonynal folytatom a hozzászólók sorát. Köszönöm, elnök úr. Axel Foss hozzászólását olvasnám fel, aki elnézést kér, mert hogy nem lehet itt. Módosítókat nyújtottam be a minimális és maximális büntetési tételek ellen. A, a szankciók harmonizálása nem hiszem, hogy a fórum shoppingot valóban megelőzni. Egy provokatív céllal tettem ezt, ugyanis nem lehet a célunk, nem lehet a célunk a büntető jogok harmonizálása. A stratégiánk az kell, hogy legyen, hogy ha mm, fix megállapított büntetési tételeket használunk, akkor ezzel elkivesszük a jogrendekből a rugalmasságot. Németországban például súlyosbító körülménynek minősül, amikor például erőszakkal be a tolva, így a lopásnak is vannak minősített esetei. Tehát nem csak az, e, az összeg, az, az, az ellopott tárgyak értéke számít, hanem az egyéb körülmények is, Persze, hogyha ha mondjuk 5 eurót vagy 500 eurót lopunk utanattól az öreg hölgytől az utcán, akkor ez nem ugyanolyan komoly bűncselekmény. Ezt is bizarnak tartom. De hogy egyedül vagy csoportosan elkövetett, vagy de visszaesően elkövetett bűncselekményről van szó, szóval ezeket mind-mind figyelembe kell venni. A minimális maximális szankciók helyett inkább a meglévő gyakorlatokat kell vizsgálni, és azt megnézni, hogy hogyan tudjuk az egyes tagállamokban az egyes bűncselekményeket megfelelően mérlegelni. Az Európai Bizottságra vár ennek az összehasonlító tanulmánynak az elvégzése. Az úgynevezett kontaktcsoport, amely a büntetőjoggal specializálódott, ezt mondta volna Huxley Azonban a saját nevemben is hozzászólnék pár szóban. A fra saját frakciónkon belül is felvetettük a minimális és maximális büntetési tételek kérdését, ezek a európai szintű harmonizációját, de ahogy egyes kollégák elmondták, a, az egyes tagállamok büntetőjogi eh, hagyományait eh, így megváltoztatni, úgy érzem, hogy a tanács szintjén nincs meg a megfelelő politikai akarat vagy szándék arra, hogy ilyen büntetőjogi harmonizáció megtörténjen. Megvan a, a szervezet bűnözés csökkentésére persze a megfelelő jó szándék, ugyanakkor eltérnek a hagyományaink büntetőjük területén, ezért a mi frakciónknak nincsen közös meghatározott álláspontja ez ügyben. Um, I'm going to... Köszönöm szépen. Megint erre szerint majd meg fogom kérni, hogy reagáljon a végén. Nagyon fontos megfigyelések hangoztak el Matthew asszonytól Dion úr szeretne felszólalni. Igen, köszönöm ennek úr. Elnézést, hogy ennyire későn jöttem, nem így terveztem. Fontos ülésem volt otthon, úgyhogy később érkeztem Brüsszelbe, mint szerettem volna. Egy dologra koncentrálnék csak. Több módosított benyújtottunk bár, de ez a legfontosabb pont az a kérdés ez, amelyet az előző két felszólaló is felvetett, ez pedig a minimum, eh, illetve maximum eh, büntetési mértékek kérdése. Az EU döntése eddig az volt, hogy eh, minimum és maximum büntetési tételeket határoz meg, így valamennyi tagállamnak biztosítanak kell, hogy legalább hogy a maximum eh, büntetési tétel, a legmagasabb lehetséges büntetési tétel eh, legalább eh, érvényesül. Azóta azonban bevezetésre került a minimum büntetési tétel kérdése is. Ez kis eltérésnek tűnik, ugyanakkor valójában ez nagyon nagy különbség, hiszen a tagállamok hagyományai egészen eltérőek e tekintetben vannak olyan tagállamok, amelyek eddig nem alkalmaztak minimum büntetési tételeket, mások pedig igen, és amelyek eddig nem alkalmaztak ilyet, ott a bíró dönt figyelembe véve az enyhítő körülményeket annak érdekében, hogy a gyanúsított és végül az elítélt valamivel enyhébb büntetést kaphasson a körülmények függvényében. Ahogy a korábbi felszólalók említették, ezzel a kérdéssel horizontális módon kell bánnunk. Van egy büntetőjogi eh, kapcsolatartó csoportunk, amely nem, ha nem is formális tárgyalásokat vagy párbeszédet, de valamiféle egyeztetést tudna végezni e térben, e kérdésben. Én azt szeretném leginkább, hogy egy kommunikációban vagy egyéb dolgozatban eh, gondoljuk ezt, tehát vitassuk meg itt a bizottság, itt a parlamentben, illetve a bizottság, a tanácsban, bocsánat, és talán azok az országok, amelyek eddig nem alkalmaztak minimum tételeket, meggondolhatják eh, ennek a bevezetését. Másrészt, hogyha születne egy ilyen megállapodás, akkor ugye egy logikus következő lépés lehet az, hogy eh, hogy foglalkozunk azzal a eh, bűncselekménnyel, amely szerintünk a legrosszabb, úgymond, nyilván a teuró hamisítása rendkívül súlyos ügy, de az emberekkel való, az ember kereskedelem, vagy az embercsempészet ennél is súlyos a probléma. Úgy gondolom, hogy az a legjobb, hogyha horizontális egyeztetésre kezdjük, majd utána kiválasztjuk azt a bűncselekmény típust, amely szerintünk a legnagyobb problémát jelenti, e pillanatban úgy tűnik, hogy az EU-ban az euró e, hamisítása a legnagyobb probléma. Én azonban nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az a bűncselekmény, amely a lehető legrosszabb bűncselekmény az összes létező közül, ezért e, e, javaslom azt, hogy a minimum büntetési tételekre vonatkozó javaslatok teljesen törlésre kerüljenek a szövegből. Elnök, köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig nem tudom, hogy a bizottság szólhat-e hozzá. Talán Cohen úr, de nem tudom. Nem tudom, szívesen meghallgatnánk a hozzászólásukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Olaf a bizottság részéről szeretne hozzászólni. Először is szeretnénk az előadónak köszönetet mondani nagyon jól együttműködtünk vele, és az árnyék előadókkal is. Ezen kívül természetesen köszönetet szeretnék mondani a soros elnökségnek a tanácsban végzett munkáért, hogy miért javasoltuk ezt a Lisszaboni Szerződés 83. cikke alapján. Azért, mert szerettük volna modernizálni a jelenlegi keret jogszabályt. Ezen kívül megragadtuk a lehetőséget, hogy fellépjünk a pénzhamisítás ellen, természetesen az, elsősorban az euróhamisítása ellen, de nem csak az euróhamisítás ellen, a Genfi konvenció értelmében. Hogy miért fontos az, hogy védjük a valutáinkat, különösen az eurót, Folyamatos jelentéseket kapunk a fenyegetettségi szintről, az Európoltól, és az Európai Központi Bank jelentette nekünk nemrég, hogy sajnálatos módon egyre több valuta nemet vonnak be a hamisításba, és egyre több euró papír papírpénzt, és ezért aztán a bizottság javasolta ezt a jogszabályreformot. Minimális szankciókat javasoltuk méghozzá azért, mert figyelembe vettük az arányosság elvét, ez az oka annak, hogy egy pénzügyi küszöböt javasoltunk, és figyelembe vettük azt is, hogy természetesen az egyes esetekben egyedi alapon kell figyelembe venni az enyhítő vagy súlyosbító körülményeket. Ezen kívül felhasználtuk azokat a statisztikákat, amelyek azt mutatják, hogy a tagállamok többsége a nemzeti jogszabályokba már bevezetett minimális büntetési szinteket, ez ellen a nagyon súlyos büntet ellen, amely a pénzek a eh, hamisítása. És természetesen, ahogy mondtam, ez egy nagyon komoly probléma számunkra, és ezért hiszen az Európai Bizottság támogatja azt, hogy a minimális szankciókat vezessük be, és nagyon szeretnénk, hogyha önök is támogatnának minket ebben. Természetesen jó lenne, hogyha azt láthatnánk, hogy a minimális büntetéstől eltekintve a maximális szintet is, maximalizált 8 évben. Ez az akiban benne van, tehát nem szeretnénk, hogyha a közösségi joganyagból kivennénk egy olyan elemet, amit a nemzeti jogba már átvettek a tagállamok. És teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy a maximális szankciónak része kell, hogy maradjon az akinak. Ami a pénzügyi küszöböt illeti, természetesen szívesen együttműködünk abban, hogy megoldást találjunk. Minnyáján tudjuk, hogy az arányosság a kulcskérdés, és figyelembe kell venni a körülményeket a bűnelkövetéskor. Ezért aztán minden eseti alapon függ minden külön ítéletben, hogy a bíró milyen körülményeket vesz figyelembe az esetben. Ezért vettük bele az erre vonatkozó preambulum bekezdést. Aztán az előadó hangot adott aggodalmának az igazságszolgáltatása kapcsolatban. Mi már a keret döntés értelmében létező gyakorlatot követtük, például a gyermekabúzusa kapcsolatos keret, tehát is idézhetném, ahol e, hasonlóképpen járunk el, hogy a saját nemzeti tagállam felelősségébe kerül az ügy. Tehát nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a vitát, és ebben az ügyben is a módosítókat illetően szívesen együtt működünk önökkel. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Az előadónak visszaadnám a szót, hogy lezárja ezt a vitát, és talán válaszoljon néhány felmerült kérdésre. Én nem csak az euróról szeretném, hogyha szólna, hanem más valuták védelméről is. McIntyre asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon pozitív vita, ami itt folyik ma, és hálás vagyok az árnyékelőadóknak, akik hozzászóltak. Fontos dolog az, hogy az Európai Unióban bármely valuta hamisítását komoly bűncselekményként kezeljük. Ön is rámutatott elnök úr arra, hogy célunk az, hogy az eurót és más valutákat is megvédjünk az Egyesült Királyságból jöve számunkra jó hír az, hogy a brit fontot is védeni fogjuk. Mindjárt azt szeretnénk, hogyha komolyan büntetnék ezt a bűncselekményt minden egyes országban, ezért aztán egyetértünk abban, hogy mennyire fontosak ezek az intézkedések, és hogy mennyire súlyos ez a bűncselekmény. Ahol egy kicsit eltérnek a vélemények, az az, hogy mi legyen a minimális büntetésekkel. Engem ösztönöz az a támogatás, amit kaptam arra, hogy ne legyenek minimál szankciók. Én tisztában vagyok azzal, hogy ebben nem értünk egyet a bizottsággal, de szerintem nagyon nagy kár lenne, hogyha fönnakadnánk ebben a kérdésben, és a jelentés többi részén emiatt nem haladhatnánk tovább. Tehát én fölkarolom, és figyelembe veszem az összes elhangzott megjegyzést, kompromisszumokat próbálok kidolgozni a módosítókban, árnyékelőadói ülést fogok tartani nem sokára, és majd meglátjuk, hogy megegyezhetünk-e rövid Köszönöm. Uh, thank you very much indeed. With a name like Mac Köszönöm. McIntyre és Kirkhope nevekkel, skót eredeti nevekkel. Uh, olyan nagyon jó, hogy nem csak az euróra, hanem egyébként a, a skót uh, bankjegyek védelmére is kiterjed ez a javaslat. Nos, tökéletes, ahogy az előadónk is ezt jelezte, lesz még árnyékelőadói ülés, hogy tovább lépjünk ez ügyben. Köszönöm az Európai Bizottság és az OLAF képviselőinek a jelenlét és segítségét. Rendben, és akkor a hetes pontra ugrunk tovább, hogy engedik. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenben végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önként és szolgálat, valamint oper munkavégzés célból történő beutazásának, statuszkodásának feltételei. Eh, hangzatos címet viseli ez a javaslat. Cecilia Wikström a felelőse. A július 9-i ülésünkön nyújtotta be eh, javaslatát eh, Wikström asszony. Szeptember 10-én járt le a módosítóindítványok beadásának határideje. 128 módosítóindítvány érkezett ez az időpontig. Egyelőre a módosítóindítványok csak és kizárólag az eredeti nyelven érhetőek el. Ha minden igaz, akkor szeptember 28-ára elkészülnek a fordítások is. A Libe október 20 17-e ülésén fogunk szavazni. Először megadom a szót az előadónak, aztán a bizottságnak és az elnökségnek, amennyiben hozzá kívánnak szólni a benyújtott módosítóindítványokhoz, és aztán természetesen a többi kollega is szót kap. Elsőként tehát Wikström asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy ezt a fontos irányelv javaslatot, illetve a dolgozást ma megtárgyalhatjuk. Sok mindenkire kiterjed, diákokra, kutatókra, akik harmadik országból érkeznek. Az Európai Bizottság javaslata kettő korábbi irányelvet gyúrna össze, illetve további kategóriákkal bővítené ki. Az Európai Bizottság javaslata szerintem kiváló, jelentésemben, amelyet, ahogy említette, a nyári szünet előtt vezettem fel, olyan módosításokat javasolok, amelyek szerintem a szöveget tovább javítják. Fontosnak tartom, hogy világosabb szabályokkal javítsunk a helyzeten. Az Európai Uniót tegyük vonzóbbá mindezen személyek számára, ami különösen fontos, hiszen munkavállalók terén vonzónak kell lenni, Európa demográfiai kihívása mindenki számára is ért, e, idősödik, öregedik Európa, és fontos, hogy a képzett munkaerő számára e, továbbra is vonzók maradjunk, hiszen a világ mellettünk nem áll meg, a képzett munkaerőt máshova is oda tudják már vonzani, miközben az Európai Unió, hogyha egy helyben topogna ezen a téren. Eljött tehát az ideje annak, hogy új lendületet kapjon ez a folyamat. Az Európai Bizottság javaslatában üdvözlöm azt, hogy új kategóriák is megjelennek, illetve azt a tényt is, hogy kötelező érvényű rendelkezésé e, válnak ezek. Például a diákok jobb hozzáférése a munkaerőpiachoz, illetve az eljárás jogi garanciákat is e, nagyon fontosnak tartom. Akár csak azt, hogy lehetővé tegyük kutatódiákok számára, hogy itt maradjanak Európában a tanulmányaik vagy a kutatások lezárását követően, és itt munkát keressenek, vagy céget alapítsanak. Én azt javaslom, hogy ezt az időszakot 18 hónapra hosszabbítsuk, a bizottság 12 hónap, általában 12 hónap helyett. Illetve, hogy ne csak az érintett tagámra, hanem az unió egészére kiterjesszük ennek földrajzi hatáját. Több kérdés is felmerül bennem, ez a, a hosszabbítással kapcsolatban, illetve többen feltettek kérdéseket ezzel kapcsolatban. Nos, Németországban már most is ez a helyzet, ahol 18 hónap ja, van a diákoknak, kutatóknak és ez sikeresnek bizonyult, hiszen láthatjuk, hogy eh, Németország Európa gazdasági motorja. Nem eh, mindig szívesen mondjuk ezt ki, most azonban fontos, hogyha ez Németországban olyan sikeresen működik, miért ne terjesszük ki az Európai Unió egészére? Hollandiában 12 hónapról beszélünk, Svédországban nulla. Mi a kutatóknak, diákoknak 10-12 napot adunk, hogy elhagyják az országot. Hát ez messze nem sikertörténet, van mit javítanunk ezen. A kutatók családtagjai vonatkozó rendelkezéseket a diákok családtagjaira is alkalmazni kellene, hiszen a diákok nem mindig fiatalok, ha felsőoktatásban, Eh, például a master fokozat megszerzés esetében nem mindig 10-20 évesekről van szó, és nagyon valószínű, hogy már családot alapítottak ekkorra. Hogyha valóban vonzónak, eh, vonzóvá kívánjuk tenni Európát számukra, akkor terjesszük ki az ő családtagjaikra is ezeket a rendelkezéseket. Az engedélyeztetés nem kell, hogy kötelező legyen, ezért e, mély, azaz lehet megfogalmazást javaslok arra, hogy hogyan lehet visszavonni az engedélyeket. Például a közpolitika, közbiztonság, egészségpolitikai alapon történhet a visszavonás ennek. Most én ezzel nem értek. Egyet csak a viselkedéséből eredő problémák alapján lehet sem visszavonni ezt a tartózkodás engedélyt. Ahogy azt említette elnök úr, múlt héten járt le a határidőben módosítója, jóval több mint száz módosító érkezett, amiket köszönök a kollégáknak, és biztos vagyok benne, hogy ezek többségét be tudom építeni a jelentésbe, és ezek tovább javítják majd a szöveget. Ezek módosítók többsége további kategóriákra terjesztenék ki ezeket a rendelkezéseket, Tudom, hogy ez a tanácsban igen komoly problémát jelent, de a kompromisszumkészségben bízom mindkét intézmény részéről. Több módosító indítvány szintén problémás lehet a tegyelesok során, például a számítástechnikában dolgozók, illetve az idénymunkások vonatkozásában. Remélem, hogy ha más párhuzamos ügyekben, dosszékban megoldásra jutunk, akkor az tovább segíti ezt a dosszét, és itt vannak például különböző díjak, illetve kvóták. A kompromisszumos módosító indítványok kidolgozásán elkezdtünk dolgozni, ezügyben majd egyeztetek a kollégákkal. Ahogy elmondtam ezt már a nyári szünet előtt is, ambíciózus menetrendet szab az Európai Parlament ez ügyben. Remélem, hogy a tanács is készen áll majd arra, hogy időben tárgyalási mandátummal rendelkezzen, hiszen ez lehetővé tenni számunkra, hogy a parlamenti ciklus vége előtt lezárjuk ezt a dossziét, ami kiváló célkitűzés, arra nem is beszélve, mekkora eredmény lenne eh, parlament számára, hiszen nem tudjuk, hogy a következő ciklusban kikülnek majd el ezen padsorokban. Ha megvan az esélyünk, hogy új irányelvet fogadjunk el, akkor tegyük ezt meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni a jelenlévő árnyékjelentéstevőket. Először is köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni a bizottsági javaslatot és a Wikström jelentést. Úgy gondolom, hogy fontos felismernünk azt, hogy az európai gazdaságnak szüksége van az innovációja és a K plusz f ahhoz, hogy versenyképes legyen, hiszen eh, vonzóvá kell tennünk ezt a rendszert a diákok, kutatók eh, számára, Direktíváról van azonban szó, úgyhogy nem kellene túlságosan sok részletbe belemenni Európai Uniós szinten, hogy hány óra, hány tanóra, milyen előírások legyenek, stb. stb. Hiszen a különböző administratív eljárások nagyon szórnak. Nagyon fontos az, hogy egyszerűsítsük és harmonizáljuk a kötelezettségeket, hogy biztosított legyen a jogbiztonság, a következetesség és eh, a és az Európai Unión belüli mobilitást eh, segítsük, ahogy erre a jelentés is hívja a figyelmet. Úgy gondolom, hogy a tizen hat naptól két hónapig tartó időszak észszerű, de nem biztos, hogy megoldható, hiszen olyan nagy különbségek vannak a tagállamok között. Úgy gondolom, hogy a 30 nap nagyon nehéz, nehezen megvalósítható valamennyi tagállamban. Ami a diákok és a kutatók továbbmaradási lehetőségét illeti, az ösztöndiuk mm, tanulmányaik vagy programjuk lejártát követően. Nos, itt rugalmasnak kell lennünk. Svédországban valójában nem nulla ez az, az az érték, ameddig még maradhatnak, hanem eh, vannak tagállami törvények arra vonatkozóan, hogy kik vállalhatnak munkát az eh, országban, eh, tehát hogyha az iskolát elvégzik, és utána munkaszerződésük van, akkor maradhatnak. Itt nem időkorlátról van szó, hanem attól függ, hogy az adott diák eh, legálisan ki tudna lépni a munkaerőpiacra azon az alapon, hogy eh, ugye fontos, hogy az illető ne az ország társadalombiztosítási rendszerén lógjon, hanem el tudja látni önmagát. Úgy gondolom, hogy nem kellene részletekbe belemenni, hanem az elvet kell elfogadni. A diákok eh, tanulmányai során férhessenek hozzá a munkaerőpiachoz, azonban talán nem ebben a tagállamban, nem ebben a rendeletben kellene eldönteni, hogy hány órát dolgozhatnak, mert itt már a tagállami eh, foglalkoztatási törvények eh, vizeire eveztünk. Úgy gondolom, hogy mindennek eh, meg kell egyeznie az egymástól jelentősen különböző tagállami munka erőpiaci szabályozás, tehát meg kell felelni a eltérő nemzeti szabályozásnak. Ami a méltányos és egyenlő bánásmódot illeti, nem teljesen világos, hogy mely csoportok jogosultak a méltányos és egyenlő bánásmódra. E, főleg annak fényében, hogy most e, e, fogadtuk el azt a direktívát, azt az irányelvet, amely az egységes engedélyezés vonatkozik úgy gondolom, hogy vannak olyan kérdések, mint a családegyesítés a diákok esetében, a családi juttatásokhoz való hozzáférés. Itt megint kérdéses, hogy mely kategóriák jogosulhatnak az intramobilitás lehetőségében, de ezeket mind meg tudjuk majd beszélni az árnyékjelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Um, Köszönöm. Head on behalf of, uh, uh, Most pedig Tanya Fajon részéről. Igen, valóban Tanya Fajon részéről mint árnyékelőadó részéről, és szeretném megköszönni az árnyékelőadónak az együttműködését. Támogatja a jelentést, 17 módosítót adott Betanya, és ezt majd még megvitatjuk az árnyékelőadók találkozóján. Ennyi lett volna, köszönöm. Yes, and now if I can ask uh, Mrs. Vergia elnök, Versia asszony, hogyha megkérhetném, az árnyék előadók részéről. Igen. Nos, először is családi okoknál fogva nem tudott itt lenni, de meg kell, hogy mondjam, hogy ezek boldog pillanatok az életében, de ennek ellenére nem tudott itt lenni, úgyhogy ahogy megkért, én ismertetem ez a jogalkotás nagyon jó irányba megy, a kulturális szakbizottságnak tagja vagyok, és azt hiszem, hogy ez pontosan az, amit mi már regen kértünk a Kulturális és Oktatási Szakbizottság részéről. Hogy ö, egy bizonyos számú külföldi állampolgárságú egyént ösztönözhessünk arra, hogy belépjenek országainkba. Megpróbáltuk leegyszerűsíteni az eljárásokat, most már minden a tagállamoktól függ. És pontosan itt szorít a cipő. Én értem a néppártnak az álláspontját, de ugyanakkor ösztönöznöm kell a tagállamokat arra, hogy tiszteletben tartsák az alapvető jogok kartáját és egyensúlyt teremtsünk a között, hogy mi az Európai Unió és mi a tagállamok felelőssége. Egy kis észre is szükség van itt. Sajnálatos módon a tagállamoknak nem minden olyan irányba mentje a gondolatmenetel, mint szeretnénk, úgyhogy nagyon fontos, hogy arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy vállalják a rájuk eső részt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt a bizottságnak megadnám a szót, én is szeretnék hozzászólni az ICR e árnyék előadójaként. Nyilvánvaló, hogy jó az iránymutatása ennek az intézkedésnek, hiszen azt szeretnénk, hogy az EU a tudás alapa rendelkező migránsok számára vonzó legyen. De hát valljuk be, ez egy nagyon versenygő világ, és szükségünk van az Európai Unióban annyi szakértelemre, amennyit csak össze tudunk hívni ide. És nagyon sok Európai Uniós ország kormánya ugyanakkor azt gondolja, hogy a bevándorlást csökkentenünk kell. Úgy tűnik azonban nekem, hogy a migrációs törvények reformja olyan irányba kell, hogy haladjon, hogy a kutatással és akadémiai szektorral foglalkozókat kell ösztönözzünk, hogy bevándoroljanak az EU-ba. Nagyon sok intézkedés lehet ennek érdekében tenni nemzeti szinten, és nyilvánvalóan, hogy ez a nemzeti kormányok kezében van. Tehát azt hiszem, hogy pontosan itt az egyensúly, kit hívunk, nagyon fontos. Általában, mivel a tagállamokra kellene hagyni, hogy ők döntsenek, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy felfogják, megértsék azt, hogy nem szeretnénk ösztönözni és bátorítani azt, hogy ne ösztönözzék azokat, akik a mi jólétünkhöz hozzájárulva akarnak bevándorolni az Európai Unióba a szakértelmükkel. Tehát egyértelmű az, hogy erről vitáznunk kell, de szeretném hallani a bizottság képviselőjét is itt ma délután. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Wikström asszonynak szeretnék köszönetet mondani az előadónak, de azoknak a képviselőknek is, akik módosítókat adtak be. A legtöbb módosító összeegyeztethető a javaslatunkkal, sőt, sokkal ambíciósabbak, mint a mi javaslatunk. Most még nagyon korai szakaszában vagyunk a vitáknak, és természetesen látom, hogy gyorsan haladunk. A bizottság részéről továbbra is szeretnénk, hogyha lehető leghamarabb egyezmény születne, de csak azzal a feltétellel, hogy ambíciózus legyen a szövegezés, és ne lépjünk vissza ahhoz képest, amit már előírtunk, hiszen a hallgatókról és kutatókról, illetve az önkéntesekről már van két direktívánk. Ezektől nem szabad visszalépnünk, ez nagyon fontos. Tehát még egyszer nagyon köszönjük a jelentést, az új kategória bevezetése, a kötelezővé tételük nagyon fontos, hiszen minden javaslatunknak az a célja, hogy a versenyképességet fokozzuk, és olyan fiatalokat és migránsokat vonzunk az Európai Unióba, akik hasznosak számunkra, de a kulturális tapasztalatcserét is bátorítani akarjuk, és el akarjuk kerülni ezeknek az embereknek a kihasználását. Ezen kívül szeretnénk, hogyha a hallgatók és kutatók a tanulmányok vagy képzésük befejezése után maradhatnának kutatásokat folytatni az adott országban. Amit javaslunk, ezt szeretném tisztázni. Csak bizonyos feltételekkel maradhatnának ezek a személyek, például, hogyha munkaszerződést kötnek és természetesen önök tovább mutattak a javaslatukkal. Ezekről a pontokról majd még vitázhatunk, de vigyázzunk, a harmonizáció nagyon fontos, és hogy esetleg az engedélyeket vissza lehessen vonni, ez nagyon korlátozná az EU szinten való harmonizációt. Tehát a befogadási kritériumoknak és a visszautasítási kritériumoknak univerzálisaknak kell lenniük. Az EU-n belüli mobilitást illetően természetesen hozzáadott érdeket kell, hogy fokozzák. Remélem, hogy itt is nagyra törőek lesznek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy elmondhassuk, hogy nem sokára megegyezünk az Európán belüli mobilitást illetően, és az idény munkásokat illetően. Koráca Bildasszony ön kérdezte a jogokat illetően, Én úgy gondolom, hogy az erre vonatkozó cikken még javíthatnánk, hogy tisztázzuk, hogy mit értünk a jogok alatt. Az egyenlő mód jogot az egységes engedély biztosítaná, hogy ez egységes legyen azokra nézve, akik dolgoznak valóban, és azokra, akik dolgozhatnak, kutatókra, hallgatókra, és így tovább. De szeretnénk, hogyha tovább mennénk, és nem csak az egységes engedélye jönne létre, hanem például a kutatók esetében azt javasoljuk, hogy ne legyenek korlátozások a biztosítást illetően, és hogy családi jutatásokat is kaphassanak. Őszintén szóval ez már nagyon régen létezik a közösségi joganyagban, és ezen kívül ami még nincs benne az engedélyeztetésben. Mi azt javasoljuk, hogy az önkéntesek, képzésben részesülők, óperek egyenlő bánásmódban részesüljenek, és ugyanúgy hozzáférhessenek az árukhoz és szolgáltatáshoz, mint az adott állampolgárai. Remélem, hogy ez tovább az a helyzetet, és természetesen mi is segítjük az önök megbeszélését technikai szinten. És köszönöm szépen. Thank you very much. Um, now... Köszönjük. A litván elnökség képviselője is itt ül sorainkban. Ebből Evelyn ejte, ha jól ejtem a nevét, gondolom nem ezért elnézést kérek. Elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tanács nevében beszélhetek. Madame Rapporteur Willy. Köszönöm én is ezt a jelentést. Nagyon aktív eh, van, és gyorsan jár el McIntyre asszony az ügyben. Ez arra buzdítja a tanácsot, hogy mi is összeszedjük magunkat, és felgyorsítsuk a munkát A szöveg második eh, vizsgálatánál tartunk, lehetőleg gyorsabban próbálunk tovább lépni. Keressük a, az általános irányvonalat, hogy mi legyen az álláspontja a tanácsnak. A módosító indítványok egy részével úgy érzem, hogy egyet tudunk vagy tudunk majd érteni, ezek felmerültek a tanácsban is, például, hogy tisztázni kell a szöveget egyes pontokon, illetve a, be, a fogadó intézmény vagy szerv azonosítása, kijelölése, illetve az egyenlő elbánás elvének Koraca Bild asszonyt érdeklődve hallgattam, ha jól értem a nevét, a rugalmasságról beszélt, a munkerőpiachoz való hozzáférés terén. Valóban a tanács szintjén is felmerült ez, hisz tagállamról tagállamra óriási eltérések találhatóak kezügyben nagyobb rugalmasságot tartunk kívánatosnak kezügyben. Ki... Uh, but Speaking in general, I would like to remind the context in which this direct... Milyen kontextusban tárgyaljuk ezt a jogszabálytervezetet? Évek óta tart már a gazdasági válság. Egyes tagállamokban soha nem látott szintet ért el a munkanélküliség, a fiatalok munkanélkülisége. Van, ahol közelít az 50%-hoz. Bár nem vagyok egy született statisztikus, de körülbelül ilyen adatokról beszélünk. A tanács e, ezt is figyelembe kell, hogy vegye, hogy a gazdasági válság bizony megtépázta az európai munkerőpiacokat, és a tagállamok részben joggal próbálják védeni a saját munkerőpiacukat, ezért e, kevésbé ambíciózus a tanács, több védzáradékot, garanciát kívánunk beépíteni a, ezekbe a programokba, az irányelv által beszetendő programokba. Ezért a parlament eh, bármiféle olyan kezdeményezése, ami ambiciózusabb, mint az Európai Bizottság eredeti javaslata, az hogy is fogalmazok diplomatikusan, hát eh, vegyes fogadtatásra számíthat a tanácsban. Valóban a kutatóknak, diákoknak és a harmadik eh, országból származó agyak Európába eh, vonzását elő kell segíteni, és a tanács vizsgálja annak is a lehetőséget, hogy hogyan lehetne új életet lehelni az Európai Unión belüli mobilitási rendszerekbe. Ezért örülünk annak, hogy lezáródtak a tárgyalások eh, az ICT ügyben a cégen belüli transfer Tehát az ICT, eh, tehát cégen belül transfer lehetőségről lezárultak a tárgyalások, ami hasonló, nem ugyanaz, de mégis valami fajta modellként szolgálhat. Talán ennyi elég is tőlem és belőlem. Köszönöm a türelmüket, és köszönöm, hogy eh, ilyen gyorsan dolgoznak, kiváló módosítókat kaptunk, majd átrágjuk őket. Köszönöm szépen, nagyon átrogó választ, kommentárt kaptunk. Most szeretném megkérni Wikström jelentéstevőt, hogy eh, záró felszólását tegye meg. Köszönöm, elnök úr, önt idézem, amikor azt mondom, hogy verseny eh, világban élünk. Ezzel tisztában kell lennünk. Néhány kollégám említette, hogy a versenyről, az innovációról, az újításról van szó, az Európai Uniót vonzóbbá kell tennünk a képzett munkerő számára és hogy Anna Maria Koráca asszony említette, nem eh, szabad ezt eh, bürokráciával nehezíteni, viszont úgy kell harmonizálni, hogy ez a jogbiztonságot eh, szolgálja, és az emberek számára megkönnyítse azt, hogy itt maradjanak. Hiszen mi vagyunk azok itt Európában, akik magas szintű képzést tudunk biztosítani, és a tehetséges embereket, akiknek már eleve jó képzettségei vannak a mi egyetemeinkről, itt kell, ide kell csábítanunk, hogy a különböző területeken Európa szerte a kutatómunkában vegyenek részt. Nos, nyilván fontos, hogy néhány kollégám erre rámutatott, hogy elérjük a megfelelő biztosítsak megfelelő egyensúlyt. Tudjuk, hogy a tanács más irányba szeretne néha elmozdulni, de biztos vagyok abban is, hogy eh, ha megtaláljuk a kompromisszum megfelelő, eh, megfelelő kompromisszumot, kompromisszumos együttműködést, akkor, akkor ez nem lesz gond. Túlságosan sok olyan tehetséges fiatal van, aki az európai egyetemeken szerez PhD diplomát, és ezt követően azonnal eh, csak oda repjedjel elmennek Amerikába, Kanadába, Ausztráliába. Tehát gyakorlatilag mi képezzük ki őket, de soha nem húzunk hasznot a képességeikből. Ezt abba kell fejezni. Ez agyelszívás. Az én országomban is, sok más országban is ez folyik. Ezt komolyan meg kell fontolnunk és meg kell állítanunk. Persze sok tagállami helyzettel kapcsolatban lehet hosszan eh, vitatkozni. Eh, én az egyik nagy egyetem eh, vezetésében dolgoztam, ahol a rektor azt mondta, hogy ez az egyik legnagyobb problémánk. Az egyik kutatónk szeretne a HIV-AIDS problémával foglalkozni, a másik Eh, az energiatermelésen. Miért ne tegyük lehetővé számukra azt, hogy kiváló oktatáshoz hozzájárul, hozzájutva végül úgy döntsenek, hogy eh, a világ más részére viszik a tudásukat. Eh, sokkal okosabbnak kell lennünk ennél. Nem szabad bürokráciával, szűklátókörűséggel akadályozni azt, hogy itt maradjanak Úgyhogy eh, úgy gondolom, hogy valóban nyitott szellemiséggel és nyitott szemlélettel eh, a jövő felé irányulva kell dolgoznunk ezen a dosszién, hiszen a jövő egyre több eh, kihívás fog jelenteni számunkra, és csak rugalmassággal és nyitott szemlélettel tudjuk biztosítani azt, hogy megvalósítjuk azt az uniót, amelyen az unión belüli mobilitás megvalósul, és aminek révén a világvezető erői közé tudunk tartozni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a vitához, és nagyon várom már az önökkel folytatott munkát, lépésre lépésre, cikre cikre, és végső soron úgy gondolom, hogy sikerrel fogunk járni. Elnök, köszönöm. Egy kicsit még nincs persze ennek vége, mert bár Papadapoló asszony nem tudott bennünk lenni korábban, ő a, a Ample szakbizottsági jelentéstevő szeretne a véleményükről néhány szóban beszélni. Szeretnék bocsánatot kérni, de nem olyan egyszerű ez a repülés, de azért sikerült ideértem. Nagyra tartom a Libeszak Bizottság munkáját, különösen Cecilia munkáját, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről beszélni, mert nagyon fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk. Én nem vagyok szűk láték körül, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan gondolkoznak azon, hogy mit tehetünk. Igen, az agyenszívás létezik azok számára, akik EU-s tagállamokban ö, oktatást kaptak, és aztán olyan országokban élnek, mint például Görögország, Spanyolország, és nem kaphatnak munkát a saját országukban. Persze ők nem Németországban, nem Nagy-Britanniában, nem Ausztráliába, és nem az USA-ba mennek, az arab világban kapnak munkát, főleg, hogyha mérnöki diplomájuk van. Egyébként én próbáltam foglalkoztatás szempontjából áttekinteni ezt a dokumentumot, és én szerettem volna, megfelelni a bizottság minden egyes előírásának, de van olyan pontja, néhány pontja a szövegnek, amiről beszélnünk kell. Svédország, Németország, Közép-Európa, attól függ, hogy honnan jön az ember, hogy hogy látja az agyelszívás problémáját. Higgyek el, hogy mindenképpen lesz versenyképesség, hogyha van üresedés az EU-ban, és harmadik országból vonzunk embereket. Ez mindenkinek nyereség, az Európai Uniós állampolgároknak is, és a harmadik ország állampolgárainak is. Amikor az USA-ban tanultam, és ösztöndéjjel tanultam, utána a végén azt, mondja, azt mondták, hogy menjél vissza saját országukba, hogy higgyék el, hogy ez egy nyereség mindenkinek, mert arra ösztönzik a hallgatókat és a harmadik ország állampolgárait is, hogy térjenek vissza az országukba. Tehát valahol az igazság félúton van. nem lehetünk optimisták, hogyha munkát kínálunk nekik, és a családjukat is elhozhatják, akkor Európa egyre versenyképesebb lesz. Kicsit legyünk már óvatosabbak, különösen amikor olyan kitételek szerepelnek a jogszabályban, amelyek eddig opcionálisak voltak, most pedig kötelezők. Amikor rövid idő alatt át kellett rágnom magam a dokumentumon, akkor azt láttam, hogy a bizottság olyan javaslatot tett, amely egy olvasztótékely javaslat, és nem lehet minden kategóriát összeolvasztani, nagyon különbözők, nagyon összetettek, és a kategóriák között inkább több a különbség, mint a hasonlóság. Úgyhogy köszönöm Ceciliának a komoly munkát. Néha a foglalkoztatás szempontjából eltér az áll alap álláspontunk, de a lehető legjobb egyensúlyt próbáljuk megteremteni, hogy mint emberiesség szempontjából, mint akadémia szempontjából ne használjuk ki ezeket az embereket, hanem tiszteletben tarthassuk a jogszabályokat, annak ellenére, hogy azok eltérnek a tagállamokban és tiszteletben tartsuk a szubszidiaritási elvetés. mert sok esetben a tagállamok beleszólhatnak ebbe. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Szerintem nagyon hasznos volt. Hagyj emlékeztessek mindenkit arra, hogy szavazni október 17-én fogunk. Már majdnem vége az ülésünknek, mert Benyova asszony, a nyolcas pontért, aki felelős, nem tud itt lenni ma, de ennek ellenére a módosítók határidejét ki kell tűznünk, és a határidő szeptember 24-e dél. Tehát ezt talán figyelembe vethetnék. Közben, közben át akartam ugrani valamit, pedig holnap 9 órakor lesz nagyon izgalmas témánk, még, úgyhogy mindenki feküdjön le korán, és 9-kor folytatódik holnap. Időközben azonban köszönöm szépen, hogy eljöttek ide, és lezárom az ülést. Köszönöm. Thank you very much.